kedves kollégák, értem, hogy más szakbizottságokban is szavaznak, úgyhogy minél hamarabb el kellene kezdenünk. Üljenek le, és kezdünk szavazni. Köszönöm. Más bizottságokban is szavazás zajlik, úgyhogy nem szeretnék senkit feleslegesen hátráltatni. Tehát itt az átmeneti, tehát a határellenőrzés átmeneti visszaállításáról készült jelentésről szavazunk. Tánya Fajon asszony kíván szólni pár szót a szavazás előtt? Igen, köszönöm elnök úr. Kedves kollégák, én csak néhány szóban a kompromisszumokról és a ma este megszavazandó jelentésről szólnék. Számunkra a Libe nagyon fontos a Schengeni térség, és nagy aggodalmat okoz számunkra a határőrnözés visszaállítása, ami megingatja a kölcsönös bizalmat. Egy maximális határidő kitűzését szorgalmazzuk, ami egy év lenne, a tanácsban is megállapodtak erről további eljárási garanciákat javaslok arra vonatkozóan, hogy mikor és hogyan lehet átmenetileg visszaállítani és fenntartani a határellenőrzést, az eljárási garanciákat így erősítenénk a bizottsági javaslathoz képest. Ambiciózus, de kiegyensúlyozott véleményt tükröz ez erőteljes mandátumot adnánk a tanácsi tárgyalásra, annak érdekében, hogyha lehet, akkor ne hosszabbítsák meg a, a visszaállított határellenőrzést, és szigorúan keretek közé szorítsuk, hogy mikor és hogyan lehet visszaállítani az ellenőrzéseket. Köszönöm szépen, nagyon világos volt, amit az előadó mondott a kompromisszumokról. Kezdjük el a szavazást. 14-es kompromisszum megnyitom. Holmájer asszony, ügyrendi kérdés? Igen. erről a szavazás, ha lezárult akkor. Tehát először szavazunk. 14-es kompromisszum. mert a szavazás közepén tette fel a kezét. Most akkor lezárom a szavazást, nekem nem működik a szavazókártyám. Ez volt az ügyrendi kérdése? Nem, nem ez volt az ügyrendi kérdésem nehéz nap lesz ez is. Bocsánat, működik, mondja Monika Holmeyer. Monika, van ügyrendi kérdése is? Kérdezze zene. Nem, most már rendben van minden. De volt egy ügyrendi kérdése? Vagy már nincs? Wollte nochmal darum bitten. Előkor még egyszer szerettem volna azt kérni, hogy a 140-es külön kérés esetében, ahol arról van szó, hogy egészen rövid távon ellenőrzéseket hajtanak végre két tagállam érintett ezekben, és bizonyos esetekben, különleges esetekben, mint a drogkereskedelem, például a, a német-cseh határon előfordulhat, hogy nagyon gyorsan, adminisztratív terek nélkül rövid időn belül együtt kell működnie a, a bűnüldöző rendőrségi e, személyeknek. Itt vannak nagyon specifikus, konkrét esetek, amikor tényleg adhok, rövid távon rendkívüli eljárásban együtt kell működni, hogy ezeknek adjunk teret. Hát, ha, ha, ha, talán udvariasak lehetnének a kollégák, hogy megvárjuk, hogy elmagyarázzák, miért is kell erről külön szavazni. Holmeyer asszony azt kéri, azek szerint, ugye jól értem, hogy külön szavazzunk erről. Ez elfogadható-e? Most a, az előadóra tekintek, elfogadható ez, hogy külön szavazzunk, előadóra nézek, elfogadható szemmel. Akkor külön szavazunk erről ahogy kérte Holmeyer kollega. Tehát ha majd odaérünk, akkor külön szavazunk róla. Rendben van, ez így kollega. Ha ez így elfogadható, akkor a 25-ös kompromisszumos javaslatról szavazunk. 25-ös, megnyitom a szavazást. Az EPP-től túl sokan szavaznak. Hát nem lesz könnyű este. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tizenhatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. 143-as módosító, megnyitom a szavazást. A 24-es kompromisszum előtt közvetlenül az én listámon ez a negyedik oldalon található. Azt kérték, hogy külön szavazzunk róla. Tehát most külön szavazunk róla. Megnyitom a szavazást a 143-asról. Kérem, szavazzanak, legyünk túl rajta. Még mindig nyitva áll a szavazás. Szavazást lezárom. Elutasítottuk. 24-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 146-os módosító. Megnyitom. 146-os. Lezárom. Elutasítottuk. 15-ös kompromisszumos módosító megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 21-es és 148-as módosítókról együtt szavazunk, mert megegyeznek. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 150-es és a 23-as módosítóról együtt, mert megegyeznek, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as kompromisszumos módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 26-os és 162-es megegyeznek, együtt szavazunk róluk, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 164-es módosító megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 165-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum. Megnyitom. Elnézést, mondja az elnök, 20-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Tehát a 20-as kompromisszumról szavazunk. Ugye? Igen. Igazam van, Judit. Tehát ma van a születésnapom, úgyhogy ha ezt mondod, az jól esik. nem akartam, hogy megtapsoljanak ezért. 21-es kompromisszumos javaslat, megnyitom. A 20-as elfogadásra került 21-es, megnyitom. Lezárom a szavazást. Mi a gond? Most mind nevetnek. Ne, ne, ne tegyék, kérem, ne tegyék. Jó, elfogadtuk a 21-es minden Nagyon kedvesek velem, teljesen zavarba jöttem. 22-es kompromisszumos módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 185-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. Elutasítottuk. 23-as kompromisszumos módosító megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A 40-es és a 205-ös megegyeznek, együtt szavazunk róluk, megnyitom. 40-es és 205-ös. Nem kell róluk szavazni. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Amúgy is elfogadtuk volna. Hivatkozások 43. 43-as hivatkozás. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasításra került. Preambulum bekezdések. Egyes kompromisszumos módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. hármasról szavazunk most, mint módosítóról, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 26-os kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Hármas kompromisszumos módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszumos módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 66-os módosító. Nem, az oka fogyottá vált. Következik az ötös kompromisszumos módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszumos módosító meg. Nem, bocsánat, a 69-es módosítóról szavazunk először, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 70-es módosító, megnyitom Lezárom. Elutasítottuk. Hatos kompromisszumos módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 76-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 77-es. Megnyitom a szavazást lezárom, elutasításra kerül, 78-as módosító megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 79-es módosító megnyitom, lezárom, elutasításra került, Hetes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 84-es módosító. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 8-as kompromisszum. Megnyitom. Lezárom Elfogadtuk. 91-es módosító, megnyitom. Igen, ez nem kompromisszumos, rosszul mondtam, mondja az elnök. Tehát 91-es módosító, megnyitom. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 9-es kompromisszumos módosító, megnyitom. Lezárom, Elfogadtuk. Tízes kompromisszumos módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es kompromisszumos módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 103-as módosító. Megnyitom. Lezárom. Rejected. Elutasítva. 12-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. Miben a 113-as kompromisszum. 13-asról megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva, 115-ös módosító mellett megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. Most pedig a módosított szövegen szavazra, a szövegre szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva 30 mellette 12 tartózkodással elindulnak a tárgyalások Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 30-24 ellenében, és nem volt tartózkodás. Tehát 31 lett volna a többség, erre van szükség, úgyhogy ez a plenárisra fog menni. Köszönöm a türelmet, és köszönöm a szavazást. Kérem, hogy azok, akik nem akarnak itt maradni, csendben hagyják el a termet. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, so um, colleagues, uh, we're going to move. Kedves kollégák, áttérünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig a közösségi bizumkódex, vagy bizumkódex létrehozása. Kérem, hogy azok, akik elhagyják a termet, azt csendben tegyék meg. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, a jelentéstevő López Aguilar Juan Fernando fogja ö, bemutatni ezt a ö, jelentést a közösségi vízumkodex létrehozásáról. Itt elsősorban a repülőtéri transzitokkal kapcsolatos a téma. Természetesen mindenki részt vett a vitában. Még egyszer köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kollégák, hogy hétfő este ilyen későn is részt vesznek. Juan Fernando, öné a szó, és kérem, hogy a jelentés tervezetet mutassa be. Köszönöm szépen, és boldog születésnapot önnek, elnök úr, ilyen későn. Ölelem önt, felteszem a fülhallgatómat, már csak azért is, hogy kiküszöböljem a körülöttem lévő zajt. De ez a téma. Tehát én bemutatom a jelentéstevőt a vízumkódexel kapcsolatosan. Volt egy kezdeményezés, amelyet az Európai Bizottság eh, hozott meg, és az, az Európai Parlament mandátumot kapott. A bizottság visszavonta az első kezdeményezését, és egy másodikkal állt elő. Ez egy jelentéstervezet, amely a előkészítő folyamattal kapcsolatos. A az együtt együttműködtünk. Június 12-én volt egy meghallgatás a vízumkódexsel kapcsolatosan, aztán júliusban humanitárius vízumokkal kapcsolatosan nagyon sok érintett résztvevő vett részt ezeken a találkozókon a tagállamokból, és elmondták, hogy mi is az aggodalmak a jelenlegi vízumkódexsel kapcsolatosan megvan a jó akarat a kompromisszumra annak érdekében, hogy a kompromisszum szellemében dolgozunk ki egy tárgyalási folyamatot a tanácssal. A tanács és a bizottság is tovább akarja vinni ezt a kezdeményezést. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek együtt kell velük működni annak érdekében, hogy időben, még a mandátum eh, vége lejárta előtt befejezzük ezt a munkát. És eh, annak érdekében, hogy ezt elérjük, igenis dinamikus, elkötelezett munkára van szükség. Fontos, hogy ugye meglegyen az első trilógus, a háromoldalú találkozó még a karácsony ünnepek előtt, még december előtt. Szeretnék néhány rövid kommentárt fűzni a témához a javaslattal kapcsolatosan és a módosításokkal kapcsolatosan, amelyeket beszeretnék terjeszteni a jelentés tervezetemben. Először is fontos aláhúzni az, hogy a legtöbb kérdés technikai jellegű. Nagyon sok a bonyolult technikai ellem a témában, amely elemeket elmei után kell megvizsgálni a, itt a vízum kérelmekkel kapcsolatosan, a ö, dokumentumokkal kapcsolatosan, időpontokkal kapcsolatosan, és így tovább. Fontos ö, biztosítani a közbiztonságot, és nem szabad elfelejteni azt, hogy ez az egész arról szól, hogy hogyan lehet ö, könnyíteni az utazási dokumentumokon, sokkal inkább európaivá kell tenni ezt a folyamatot, a vízumkódexet, hogy megkönnyítsük a beutazást az Európai Unióba. A visszakódex szerintem nagyon kritikai szerep, kritikus szerepet játszik a legkülönbözőbb területeken, például a gazdaságban, a turizmusban, különösen bizonyos régiókban, beleértve az enyémet is, amely turisztikai, idegenforgalmi jelentőséggel bíró térség, aztán figyelembe kell venni az elektronikus formáit a vízumoknak is, tehát itt sok a technikai ellen. De mindenképpen arról van szó, az volt a cél, hogy könnyítsünk a helyzeten. A bizottság jelenlegi javaslata arról szól, hogy a migráció és a, közös, és a közbiztonság és a biztonsági kérdések között egy harmóniát biztosítson. Itt ugye politikai vonatkozások, megfontolások is vannak. Tehát meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a migráció között, a vízum könnyítések között. Tehát vannak aggodalmak, nem szabad elfelejteni, és erre az adatvédelmi felügyelő is rámutatott, hogy számos esetben ugye beszélünk a rasszizmus elleni harcról, a migráció, és így tovább. Tehát ne keverjünk össze a dolgokat, és Ugye vannak a jó hiszemű utazók, vannak azok, akik migránsok, fel kell venni harcot a terrorizmus ellen, tehát itt egy, egy megfelelő egyensúlyt kell biztosítani. Ott a biztonság és a szabadság kérdése politikai célkitűzések is szóba kerülnek, ugye egy vízum kiadásánál. Nagyon sok minden azonban egyáltalán nincs benne a javaslatokban. Például, ha megnézzük a biztonsági aspektusokat, e, e, ki kell mondani azt, hogy e, ebben a megközelítésben egyensúlyt kell biztosítani. Az üzleti utazók, a jóhiszemű utazók és a többiek között meg a migrációs és a biztonsági kockázatok is növekedhetnek, de e, látjuk azt, hogy az, er, azok, akik vizumot kérnek az Európai Unióba, nem e, migráns e, célból jönnek, hanem más célokból akarnak az Európai Unióba jönni. Én úgy gondolom, hogy nagyon szükséges az, hogy mind a bizottság, mind pedig a tanács a tanácskozások során megpróbálja biztosítani a parlament szempontjait a bizt, az egyensúly terén. Bizonyos jogi aspektusokat is figyelembe kell venni, például a humanitárius vizumok esetében, vagy a nagyon sérülékeny migránsokkal kapcsolatos vízum kiadásokban volt ugye egy kezeti jelentés, amelyet a Libe Bizottság legtöbb tagja megszavazott. Én, és úgy gondolom, hogy kitűnőek voltak az eredmények novemberben. Ez egy üzenet volt, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy tovább menjünk ezen az úton, és javaslatokat tegyünk a vízumkódexsel kapcsolatosan. Én úgy gondolom, hogy a legkényesebb terület a visszaküldésekkel kapcsolatos vízumpolitikai aspektus. Ugye különböző dokumentumokban is már aláhúztuk azt, hogy fontos a visszaküldéssel kapcsolatos folyamatok nak a biztosítása, például harmadik országokba visszaküldése az illegális migránsoknak. A vízumkódexet az elején nem arra szánták, hogy harmadik országokba visszaküldjenek embereket, hanem inkább, hogy normalizálják a vízumokkal kapcsolatos helyzetet persze figyelembe véve a biztonsági megfontolásokat is. A bizottság elismerte azt, hogy egy jobb együttműködés a visszaküldés területén is kihat a vízumpolitikára, de egyfajta pozitív és negatív ösztönzőkre van szükség egy mix politikai folyamatra, itt ugye beszélünk a beruházásokról, az oktatásról, a nevelésről, és így tovább. Tehát ez, ez egyfajta politikai mix, amely nem igazán, tar- nem, nem, amelyet nem tartalmaz a bizottság javaslata. Itt vannak hiányok, és a bizottság el is ismeri azt, hogy nincs meg minden fontos eleme annak, hogy például hogyan kell eljárni a visszaküldések terén. Az Európai Parlament a bizottság hatástanulmányát illetően is elmondta azt, hogy, hogy a különböző érdekeket figyelembe kell venni, de azt látjuk, hogy egy jobb jogszabályra van szükség ezen a területen is. Láttunk egyfajta paradoxont a vízumkódex kódex és a humanitárius vízumokkal kapcsolatos kérdések nem teljes egészében vannak benne a javaslatban, és a visszaküldéssel kapcsolatos megfontolások terén vannak agályok. Továbbá az utazási, orvosi biztosítások területe. a biztosítás, az orvos és az utazás, orvosi és utazási biztosítások is fontosak, de természetesen a vizumkérők számára terhet jelentenek, például a rövid távú vizumok esetében ugye például a tagállamoknak ez kiadásokat jelenthet orvosi területen, tehát éppen ezért a biztosítás szerepe is fontos. Ahhoz, hogy valaki vízumot kapjon, ezzel kapcsolatos javaslatot meg kell erősíteni például. Lehetne vízumot kérni nem hat, hanem kilenc hónappal az utazás előtt. Ugye a, meg kell venni a repülőjegyeket. Sok esetben például olcsóbb a repülőjegy, ha korábban veszik azt meg. Aztán a többszöri belépésre jogosító vízumok kiadása a jóhiszemű utazók számára is egy lehetőség lenne a, és ezeknek a kiadása a konszulátusokon lehetne megvalósítható. Köszönöm szépen, kérem mondja az elnök, hogy fejezze be. A legtöbb konszulátusnak megvan a jó tapasztalatai ezzel kapcsolatosan, és vissza is utasíthatják természetesen a vizumokat, egyfajta panasz rendszerre is szükség van. Azzal fejezném be tehát, hogy most kezdődtek el csak a tárgyalások. Nagy örömmel várom a tárgyalások menetét. Köszönöm szépen. Most pedig az árnyék előadókhoz fordulnék, kívánnak-e hozzászólni? Összes Heinz szeretnél -e szót kapni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönet illeti az előadót az első beszámolóért, első jelentés tervezetért. És szeretném még egyszer azt leszögezni, hogy a vízum könnyítések harmadik országból érkezők számára a célunk ezt készítjük elő, de olyanok számára, akik, akik felélénkítik, gazdagítják a kultúránkat, olyanokról beszélek, mint sportolók, művészek, turisták, diákok. És egy külön dossziéban, pontosan ezzel egy külön dosszióban, dossziéban foglalkoztunk a humanitáros vízummal. Aguilar előadó úr és mi, mint árnyék előadók, kompromisszumra is jutottunk e tekintetben. És le is zártuk ezt a témát. És most újra és újra ebben a jelentés tervezetben nagyon átlátszó próbálkozások történnek arra, hogy a humanitárius vízumokat valahogy becsempészék a szövegbe, és ezt mi semmiképpen sem fogjuk elfogadni, mindenképpen elutasító módosítókat fogunk benyújtani. A vízumpolitika összekapcsolása a visszatéréssel, visszatérítési politikával úgy gondolom, hogy ez nagyon is helyén valós jól beleillik ebbe a jelentés tervezetbe, hiszen a vízum könnyítés harmadik országok számára. Tulajdonképpen egy goodwill cselekedet, azaz egyfajta ösztönzőként működik, amiért cserébe azt várjuk, hogy a harmadik országok együttműködjenek velünk a visszatérési programok keretén belül. Aztán, ami az utasbiztosítást illeti, az egészségbiztosítás utazási utazás esetében, hogy ezt mi eltöröljük, akkor az európai polgárok fizetik majd meg a hozzánk érkezők egészségügyi ellátását, és úgy gondolom, hogy ez teljesen értelmetlen, és ezt nem kellene üdvözölni, ezt nem is szabadnak komolyan megfontolnunk. És én most is csak a, a legfontosabb a, alappontokra hívtam fel a figyelmet, most a nőjogi bizottságba kell mennem egy szavazásra, ezért nem tudok tovább maradni, de még nagyon sok módosítóval kell itt megküzdenünk, és kompromisszumokra próbálunk majd jutni, de azért szemmel, szem előtt kell tartanunk azt, hogy felelősséggel tartozunk az európai polgárok felé, és nem lehet itt álmodozásba, fantasztikus góriákba menekülni, hiszen néhány javaslat, néhány módosító javaslat tulajdonképpen erről tanúskodik. Ha, ha nem sikerül kompromisszorra jutunk, akkor majd a szavazást. Köszönjük szépen, Becker úr. Helga, röviden az LCR e uh, nevében, mint árnyék előadó kér szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Én a jelentés tervezetet nagyon alaposan átvizsgáltam, és már korábban is elmondtam, de most is meg fogom ismételni, hogy nagyon fontos az, hogy kapcsolat áll fel a vízum kódexel kapcsolatos szakpolitika és a visszatérítés között, hogyha egy ország illegális migránsokat nem hajlandó az Unióból visszafogadni, akkor miért kapna előnyös, vagy miért élvezne előnyös bánásmódot a vízum tekintetében, miért kapna vízumkönnyítést egy ilyen ország polgára? És ebben a dosszében egyértelmű válik ez a kapcsolat, és az is egyértelművé válik, hogy a jó szemű utazók, a turisták gyakran a szenvedő alanyai a, a, annak, hogy az illegális migráció miatt megszorításokra kerül sor. És úgy gondolom, hogy ezt is a jövőben figyelme kell venni. Talán a, a vonatkozó cikket ki lehetne egészíteni. Úgy gondolom, hogy itt megfelelő vízumpolitikai szabályozásra van szükség, hogy, hogy mindenki számára elfogadható legyen a helyzet. Aztán itt beruházásokról nem szól egyetlen sor sem, eh, itt folyamatosan vízum eljárás könnyítésről van szó, de én úgy gondolom, hogy ha így folytatjuk, akkor ez a dosszié nem lesz túl ideális az Európa parlamenti választások előtti szavazás eh, esetében. Én úgy gondolom, hogy a, az idegen... Bodil, um, you're the green shadow, please.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 Okay, thanks, Bodil. And for Mary Köszönjük szépen, Bodil, most pedig Krisztin kapja meg a szó. A Gue részéről köszönöm szépen, elnök úr. Időnként azt kérdezem magamtól, hogy miről is van szó, miről is beszélünk, hiszen a kezetektől fogva követtem ezt az ügyet itt a házban. A vízumkódex, a vízumkódex reformja azt a célt szolgálta a kezetekkor, hogy a turizmust elősegítsük most pedig egyes frakciók számára egyedül az úgynevezett tiltott bevándorlás elleni küzdelem eszközévé kezd válni. Én egy olyan ország állampolgára vagyok, amely az EU rövid tartózkodásra jogosító vízumok egy negyedét állítja ki. El kell, hogy gondolkodjam ezen, hiszen az idegenforgalom nagyon fejlődik, és most pedig olyan feltételeket szabunk meg, amelyeknek semmi közük a turizmushoz, csak a jogellenes bevándorlás paradigmájában tudunk gondolkodni. Az európai állampolgárok bizonyos értékekhez ragaszkodnak, így a nemzetközi jog tagállamok által való betartásához is. Ez a vízumrendszer nagyon különböző méreteket ölt a különböző tagállamokban. Amikor a világban járunk, nekünk nagyon kevés helyen kell vízumot kérnünk, egy kicsit nagyobb belátással lehetnénk azok iránt, akik Európába kívánnak utazni. A vízum kiállítását nem lehet az adott ország kormányának magatartása függvényévé tenni. Ez egy kicsit feje tetejére állítaná a dolgokat a vízumokat liberalizáltuk egy olyan országgal, mint mondjuk az Egyesült Arab Emirátusok. Hát ezt nem kommentálnám a jelenlegi fejlemények tükrében, de azért azt gondolnám, hogy bizonyos kérdéseknél kevésbé kellene akkor a rögeszméinkhez ragaszkodni a tiltott bevándorlásnak semmi köze a rövid időtartamra jogosító vízumhoz. Itt arról van szó, hogy bizonyos országok állampolgári könnyebben látogathassanak Európába. Nem is értem, hogy miért kellene a kettőt összekötni, nincs közük egymáshoz. A humanitárius vízummal kapcsolatban elhangzottakkal én nem értek egyet, mármint az előadó által mondottakból. Mindennel egyetértek, csak ezzel nem úgy gondolom, hogy kötelessége az EU-nak befogadni olyan embereket, akiknek az élete veszélyben van. Mindent összekevertünk tehát ezen a területen. Az előadó úrnak mondom, hogy a javaslatainak a nagy részével, túlnyomó részével egyetértek, nem is fogok kitérni ezekre, csak néhány dolgot említenék, ami nem tetszik nekem. Én ellenzem a vízumdíjak emelését. Miért? Azért, mert a vízum kiállítás során válogatni fogunk a gazdagok és a szegényebbek között. A konzulátusoknak lehetőségük lesz arra is, hogy magáncégekhez kiszervezzék a munkát, ami igazán méltatlan dolog különösen a szubszaharai Afrikában, ahol a legszegényebbek az emberek, ott a legdrágább az Európai Uniós vízum kiállítása. A túlságosan intruzív követelésekkel sem értek egyet, egészségügy terén például, meg hogy agyonvizsgálgassuk, hogy a vendéglátókhoz milyen rokoni kapcsolatok kötik a turistákat. Szerintem itt is fordított logikát követünk. Az előadó és az Európai Bizottság is tett javaslatot arra, hogy konferenciákon résztvevő szervezetek képviselőinek az életkorát behatároljuk. Hát nem csak fiatal képviselőik lehetnek a szervezeteknek, idő vagy életkori korlát nélkül is megkönnyíthetnénk a vízumhoz jutását ezeknek a szervezeteknek, nem csak a fiatalokat kell itt támogatni ezzel kapcsolatban módosítót is fogok benyújtani, és bízom benne, hogy jól együtt tudunk majd működni az előadóval, mert alapvetően egyetértek a javaslatainak a szellemével. Krisztin, um... Köszönjük szépen, Krisztin, Mari Krisztin. Itt nagyon jelentős hozzájárulásokat hallhattunk az árnyék előadóktól, illetve magát az előadótól is. És uh, most, hogy lezárom a vitát. Szeretném az is elmondani, hogy módosítók benyújtása a ideje november 5-e. Mindenkinek köszönetet mondok, a, a, és köszönöm a kollégáknak a türelmet, és hiszen nagyon későre jár már az idő. És úgy láttam, hogy Terry Cabrász kolléga is megérkezett, és, és az árnyék előadók is itt vannak, tehát akkor térünk rá a következő rendi pontra. Köszönöm mindenkinek a kitartást, a türelmet. Tudom, tudom, hogy késő van már. De akkor most eltérünk az alapvető jogok helyzetére az Európai Unióban 2017-ben. Szeptember 6-án Terek Abrasz úr, az előadója ennek a témának bemutatta a jelentős tervezetet, és 416 módosító érkezett, és most be fogja ezeket mutatni. Rendben. Terry Cabras úr, és nagyon türelmesen vár, és itt van, és talán megérkeznek az árnyék előtt, és mindenkinek köszönet mondani, aki itt maradt még. Köszönöm szépen, elnök hogy rövid leszek, gyors leszek, éppen azért, mert nagyon későre jár az idő, és fáradtak vagyunk. És hát önnek is meg kell ünnepelnie a privát ünnepségen a nagy alkalmat. Legalábbis remélem, hogy sor kerül erre is. Igen, hát a születésnapom van, mondja az elnök úr, hogyha valaki csak lemaradt volna erről, mert, mert Szilvi kicsit úgy néz, mint aki nem érte, mi történik, hát ez történik. Először is szeretnék az árnyék előadóknak köszönetet mondani a munkájukért, az alapvető jogokkal foglalkozó jelentésen végzett munkájukért, és hát, ahogy hallhattuk, 416 módosító érkezett amelyek bizonyára gazdagítani fogják a végső változatot, de szeretném kiemelni azért, hogy, hogy most kevesebb módosító érkezett, mint az elmúlt években. Hát különböző módon is lehet ezt értelmezni, de én jó jelként értelmezem ezt, hiszen az árnyék előadók legalábbis megállapodtak abban, hogy legyünk tömörek, és ez is fontos. A módosítók első átolvasása során elmondhatom, hogy azért közös a látásmód, és mindenkit aggaszt az alapvető jogok helyzet az Európai Unióban. A médiaszabadság témája, az LGBT jogok, az, a bejelentők védelme, kisebbségek védelme, és az és jobboldali mozgalmak terjedése ezek mind-mind olyan fontos területek, amikben egyetértünk. Az egyik fő célem az volt, hogy ugye ezeket a területeket, témákat azonosítsam, amelyek a 2017-ben az európai politikai színteret meghatározták, de nem volt szándékom, hogy bármi mást ezzel elbagatelezáljak a társadalmi és politikai hatásuk alapján rangsoroltuk ezeket a témákat, illetve az alapján, hogy mennyire sürgős az orvoslások. A LIBE titkárságnak eh, már e-mailben jeleztem, hogy október 19-én eh, a nyelvi változatok rendelkezésre álltak, és eh, most itt pár napon belül a következő árnyék előadói megbeszélésre sor kerül. Még egyszer köszönet mondanék nekik és a kollégáknak, akik hozzájárultak ehhez a dossziéhoz. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük Abrasz úr. Tudjuk, hogy ezek fontos jelentések, az alapvető jogok helyzetes jelentések, és tudjuk, hogy mindig sok-sok módosító érkezik. Szilvi Guillaume az SND részére, mint árnyék előadó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm terének mindaz, amit elmondott, és stílusban minden rendben lesz, hogyha a problémák közötti egyensúlyt sikerül helyreállítani. Ugye a jogállamiság az első dolog, és minden rendben lesz akkor is, hogyha eh, nagyjából eh, egyet tudunk érteni a eh, nő jogokkal csak gyorsan bedobnék néhány témát. A zaklatás elleni küzdelemben, aztán a gyűlölet bűncselekmények terén, aztán az LMBTI emberek jogai terén, a romák jogai tekintve, a bevándorlás és a menedékjog terén, itt is ugye alapjogokat kellene betartani, bizonyos illegális magatartásokat elmarasztalva, és nagyon fontos a fake news elleni küzdelem, és bizonyos undorító módosítókat remélem, hogy majd félre tudsz tenni, például a nők elleni erőszakkal kapcsolatban ennyit tudok most csak mondani, köszönöm szépen. Well, this is the time of night just to be honest about it. Hát most eljött az ideje, hogy, hogy őszintét legyünk erről, nem igaz? És nem azért, mert ilyen késő óra van már, és hát Mary Krisztin tudom, hogy nem vagy árnyék előadó, de de akkor is becsüljük nagyra azokat, tartsuk akik eh, itt maradtak és keményen dolgoznak. Elnök úr, én mindenképpen nagyon boldog születésnapot szeretnék először is kívánni. Nagyon röviden, ugyanis egyetértek a jelentéstevővel és azzal, amit Szilvi is mondott, ugyanazok az aggodalmaink, itt elsősorban a jogállamisággal kapcsolatosan. Önök is hallották azt, hogy mennyire szükség van e ezzel foglalkozni, ami az aggodalmakat illeti. személyesen is, és a frakcióm is fontosnak tartjuk az alapjogok tiszteletben tartását, a terrorizmus elleni harcot, az alapjogok nem sérülhetnek, nem szabad a migrációt és a terrorizmus és a bűncselekményeket összevegyíteni, Vannak aggájaim a rendőrségi erőszakkal kapcsolatosan és az erőszakos fellépésekkel kapcsolatosan. Nagyon sok megjegyzése volt Szilvinek a diszkrimináció elleni harccal kapcsolatosan. Egyetértek a jelentéstevővel azzal, abban a kívánságában, hogy tovább kell menni és támogatni kell az alapjogi ügynökséget. Elnök úr, még egyszer boldog születésnapot kívánok önnek. Köszönöm szépen. Gyurek úr, elnézést kérek, nem vettem észre, hogy itt van. Ugye az egyszer részéről az árnyék jelentéstevő nagyon túl ül. még száz évet kívánunk a születésnapján. Tehát ezzel akartam kezdeni. Tehát nagyon, száz nagyon boldog évet kívánok. Ami pedig a jelentést illeti, egyoldalú dokumentumnak tekintjük ezt a dokumentumot, szeretnénk ezen javítani, egyfajta egyensúlyra van szükség, különösen amikor a vallásszabadságról beszélünk, e, e, és ez nincs benne a szövegben. A szöveg nem szól a vallás ellenes agresszióról. Ha figyelembe vesszük ezek a módosítókat, akkor az, az jó lenne, az ilyen típusú módosítók is. Sokkal átfogóbb jelentésre lenne szükség az alapjogokat illetően. De, de mi például aztán nem beszélünk a család jogról. Például, hogy a szülőknek joguk van a gyermekeiket felnevelni. Ez is benne van az alapjogi kartában, de nem beszélünk aztán továbbá az emancipációról, bizonyos társadalmi csoportok diszkriminációjáról aztán a totalitárius uralom alól felszabadultak jogairól például. Mindez nincs benne a szövegben. Ez a dokumentum számos diszkrepanciát tartalmaz, például a hetes cikkel kapcsolatosan, ugye hetes bekezdéssel kapcsolatosan ez egyfajta filozófián alapul. Mi úgy gondoljuk és javasoljuk, hogy a hetes bekezdést helyettesítsük e, a nem szerződésen alapuló mechanizmussal. Mert itt úgy tűnik, hogy a szerződésen kívüli dolgokról van szó. Azt javasoljuk, hogy ezeket a dolgokat is vegyék figyelembe, és én is egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy arra van szükség, hogy a korrupció témáját is vegyük be a dokumentumba. A korrupció az igazságtalanságnak egy cselekedete, és egyben a demokrácia elleni fenyegetést is jelenti, nem biztosítja az itt az egyenlő esélyeket a különböző hatóságok sok esetben illegálisan lépnek fel. Tehát a dokumentumnak kiegyensúlyozottabbnak kellene lennie, véleményem szerint be fogunk terjeszteni módosítókat. Mindenkitől ezt kérem. Köszönöm. Teri Kabrasz úr, rendben van ez? akar még egy utolsó mondatot esetleg összefoglalásképpen? Hát annyit mondanék, hogy nagyra értékelem a kollégáim megjegyzéseit, és remélem, hogy nagyon jó szellemben fogunk együttműködni, és nagyon-nagyon jó eredményeket fogunk elérni, hogyha megengedik, hogy így mondjam, ezt remélem. Köszönöm szépen, Terika Brisz úr tudom, hogy Martina Anderson most már utál, hogy ilyen későn mm, mm, még itt ülésezünk, tehát de van még itt egy témánk. És ez az utolsó téma, a hetes témánk, a szerződés uniós polgársággal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása. Itt a Lin Royden helyettesíti a jelentés, a vélemény előadóját, vagy Sógor úr a árnyék jelentést. Ön, ön is ezért van itt? Akkor a jelentéstevő nevében, a Libe nevében, tehát senki nincs itt. Hát ez nem igazán jó az két árnyék jelentéstevőnek, akik viszont itt vannak. Elnézést kérek két árnyék tevőtől. Akkor ez, el kell ezt a pontot halasztani, elnézést, Sógor úr. Um, I don't think that's conventional. Uh, Sylvie, just before you go... Sylvie, mielőtt elmennél, szeretnél hozzá járulni a témához? A határidőkről tudunk? Ha, egy opció, ha, ha akarod a jelentéssel kapcsolatosan. Hát, hát akkor nem a saját nevemben beszélek, helyettesítem, tehát e, e, el lehet halasztani, ha akarja, akarja. semmi problémám ezzel kapcsolatos. Igen, akkor inkább elhalasztanánk ezt a pontot, és mind a két árnyékjelentéstevőtől elnézést kérek. Tehát akkor elhalasztjuk ezt az utolsó hetes pontot, és mindenkinek köszönöm, a, a, aki részt vett ezen az esti találkozón, ülésen. Köszönöm.